A jogi bizottság Dobromir Szosznyec, Alexander Gabelic, Giancarlo Scotta és Danilo Oscar Lancellini-t március 19-től, 4, április 4-től, április 17-től nevezték ki mandátumokkal. Ha nincs tájékoztatás,